Okay, good morning again. Uh... Rendben, jó reggelt kívánok mindenkinek. Most akkor újra kezdjük az ülésünket. Elnézést kérek a 10 perces késés miatt, de tudjuk, hogy néha a technológia egy kicsi összezavar minket. Spanyolul fogok beszélni, de először is szerettem volna elmondani mindenkinek, hogy kilenc nyelven biztosítunk tolmácsolást, angol, spanyol, német, görög, olasz, lengyel, francia, román, illetve magyar nyelven. Az első napirendi pont, ahogy az mindenki számára ismert, a parlament elnökének döntése értelmében egy távoli, távoli kapcsolattal való ülést szerveztünk, most pedig szeretném kérni, hogy fogadjuk el a napirendet. Oké. Okay. Rendben. Mivel senkinek nem volt ellenvetése, úgy tekintjük, hogy elfogadtuk a napirendet, tehát most a szavazások következnek. A jelentés tervezetekről fogunk szavazni, amelyeket 2019 során nyújtottak be a PETI szakbizottsággal kapcsolatban. Utána a Schengen, illetve a Covid alatt elfogadott intézkedésekről lesz szó, utána az a határozattervezet amely a hajléktalan emberek helyzetének kezelésére koncentrál. Az, az elektronikus szavazási rendszert fogjuk használni. Először a határozat képességet kellene ellenőrizni. Kilenc tagunk van ahhoz, hogy hogy ez megvalósuljon. Tehát kérem, hogy emelje fel mindenki a kezét, aki a teremben van. Uno, dos, tres. Cuéntame a mí, eh? Okay, perfect. We are nine. Okay. Nagyon jó, meg vagyunk kilencen. Tegnap elküldtük a szavazólistát a módosítókkal kapcsolatban. Az iVote alkalmazással tudnak szavazni, ahogy azt elmondtam már mindenki tökéletesen tisztában van azzal, hogy ez hogyan működik. Mivel egy kicsit később kezdtünk, a szavazást 10 óra 15 perckor fogom lezárni. Most pedig, mielőtt megnyitnám a szavazást, szeretném megadni a szót Zlotowski úrnak, aki előadóként kért szót az első napi rendi ponttal kapcsolatban. A 2019-es tevékenységünkről szóló jelentés ez. Zlotowski úr parancsoljon. Buenos dias. Jó reggelt kívánok! Chciałbym bardzo podziękować za udzielenie mi głosu. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, hogy, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót, és szeretném megköszönni az összes képviselőnek, akik módosító indítványt nyújtottak be a munkájukat. Köszönetet mondok az árnyék előadóknak is a jó együttműködésért, bár a körülmények nem könnyítették meg a dolgunkat, sikerült megállapodásra jutnunk a kompromisszumos módosítók kapcsán. Köszönöm a titkárságnak is, azt, hogy minden stádiumban támogatták a munkánkat. Kérem a képviselőtársaimat, hogy támogassák a jelentésemet az ajánlásaim szerint, amit a szavazólistán megtalálnak. Köszönöm szépen még egyszer. Um, perfecto, muchísimas gracias. Yo no sé... Tökéletes, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy szeretne hozzászólni Tom asszony. y veo que Mark Úgy látom, hogy Mark Angelin és Peter Jár jelentkezik. Ők még a határozat képesség miatt jelentkeztek, vagy azért, mert beszélni szeretnének? Müller asszony, akkor parancsoljon. Ajó. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony, Szíves köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek és a kollégáknak is a jó együttműködésért. A Peti éves jelentése nem pusztán felsorol, hanem az a lényege, hogy tanuljunk az elmúlt évek tapasztalataiból, és hogy javításra javaslatokat tegyünk. A jelentéstevő anyaga jó, néhány nagyon jó kompromisszumot is sikerült megfogalmaznunk. A lényeg az, hogy látható legyen a szakbizottságunk, és emellett a munka, az intézmények munkája átlátható legyen. Nagyon fontos a szakbizottságok együttműködése egymással és az Európai Bizottsággal is, és ez itt most megvalósításra került a résztvevő demokrácia komponenseit vesszük figyelembe. Ez a számomra azt jelenti továbbá, hogy a PETI szakbizottság végzi a munkáját, és még egyszer szeretném megköszönni a jó együttműködést. Thank you very much. Now I'm giving the floor to Mr. Angel Mark. Köszönjük szépen, most uh, Angel Marknak adok szót. Uh, uh, sorry, Madam President, I just raised my hand to get the... Elnézést kérek, elnök hogy én csak a szava, határozat képesség miatt emeltem fel a karomat, nem kértem szót. Oké. Okay. Semmi gond, köszönöm szépen. Kívánna -e bárki más hozzászólni? Nem? Akkor megnyitom a szavazást. A szavazást 10 óra 15-kor zárom le. Köszönöm szépen. Um, Megkezdjük a hetes napi rendi pont tárgyalását. Öt petíció tartozik ide. A 482 per 2020-as petíció eh, egy osztrák állampolgár nyújtotta ezt be a különböző nitrátmérő rendszerek eh, fajtái a 490 per 2020-as, szintén egy osztrák állampolgár által benyújtott petíció a nitrátmérő rendszerekről, a 491 per 2020-as pedig egy német állampolgár nyújtotta be, 17 aláíró támogatta ezt még, ezek is az európai nitrátmérő rendszerek különböző fajtáiról szólnak. 499 per 2020-as ezt Christensen úr, egy német állampolgár nyújtotta be a különböző típusú európai nitrátmérő rendszerekről, illetve az 535 per 2020-as petíció, ezt is egy német állampolgár nyújtotta be a különböző típusú európai nitrátmérő rendszerekről. Két kérelmező fog részt venni az ülésen, mind a ketten 5 percet kapnak, utána pedig a vita végén két percet kaphatnak fejenként. Először is megadnám a szót Dieter Reisenwebernek, üdvözöljük körünkben. Hello, good morning. Perfect, we can hear you. Go ahead, thank you, welcome. Üdv- üdvözöljük, folytassa. Igen, tisztelt elnök asszony, Hölgyeim és uraim, először is a petíciót benyújtó többi fél nevében is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy itt ma beszélhetek önökkel. Kelet-Németországban, Szászországban van a vállalkozásunk. A nagyszüleim és a szüleim még megélték a keleti diktatúra kollektivizálását. 91-ben a feleségemmel együtt állítottuk lábra a gazdaságot újra, és a lányom jó helyen van most ahhoz, hogy folytassa ezt a családi gazdálkodást. Nyomatékosan üdvözöljük azt, hogy a 91-es irányelvvel az akkori nitrát tartalmat csökkenteni kívánták és 2017-ben elkezdtük optimalizálni a nitrát felhasználást. Emellett vizsgáljuk a nitrát tartalmat is a területeink szomszédságában lévő területeken. A, saját, a vízünket mi egy saját forrásból merítjük, amely a saját területünkön van. Egyébként az értékeink az uniós normáknak megfelelnek, és ennek ellenére úgynevezett vörös zónában vagyunk, vörös terület, ami azt jelenti, hogy a mérőállomásnál nagyon magas a nitrátartalom. Hogyan fordulhat ez elő? tevődik fel a kérdést. Ugyan van egy uniós irányelv, amely a mérőhelyekre vonatkozik, de mi úgy gondoljuk, hogy túl kevés a megfontolás arra vonatkozóan, hogy milyen módon, hogyan és hány mérőállomást telepítsenek. Például Ausztriában tízszer annyi mérőállomás van, mint Németországban. A számunkra fontos mérőállomások 5 kilométer távolságra vannak a mi területeinktől, és a területi adottságok miatt a különböző víztestekhez nincs kapcsolat, és a felszíni vizekkel sincs kapcsolat. Az egyik mérőállomás egy korábbi sertés trágyát tartó területe ala, fölött van. Tehát bennünket olyasmi miatt büntetnek, amit nem mi okoztunk. Restriktív módon 2021-től tovább kell korlátoznunk a műtrágya felhasználásunkat, viszont ez tudományos szempontból értelmetlen. Ha valaki vörös zónában van, akkor 20%-kal kevesebbet kell, hogy műtrágyázzon. A 20% számunkra az intenzív búzatermelés miatt azt jelenti, hogy a protein értékeket nem tudjuk kitermelni. A kenyérbúza helyett csak egy olyan búzát tudunk termelni, amelyet állatoknak adhatunk. Tehát 2000 euró veszteségünk lesz holott mi a legmodernebb szenzoros technikát használjuk fel, és semmiféle gondunk, gondot nem okozunk. Így az Európai Uniótól azt kérjük, hogy harmonizálják a mérőállomásokat. Kérem, gondoskodjanak arról, hogy Németország ezt az irányelvet ne vesse be a gazdákkal szemben. Kérném, nyomatikusan kérném önöket, hogy az irányelvből legyen a rendelet a mérő állomásokra vonatkozóan, mely aztán minden uniós tagállamra vonatkozik, és lehetővé teszi azt, hogy egy összehasonlítható mérőállomásokból álló hálózat jöjjön létre. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Krisztián Richternek, aki a petíciót benyújtó másik fél, 5 percet kap. Köszönöm szépen. Um, sorry, um, Mr. Da- Elnézést kérek. Weber úr? Hallanak? Hello. not there. But how many De mennyit kell még vajon várnunk? kérdezi az elnök. Okay, I'm going to give... Rendben van. Akkor, amíg várunk, várunk a petíciót benyújtóra, addig megadjuk a szót az Európai Bizottságnak, Wim de Wegeler úrnak, az MV főigazgatóság részéről. Mr. De Bucalar, could you please press speak button? Hello. Good morning. Jó reggelt kívánok. Remélem, hogy most már hallanak. Igen, tökéletes. Köszönöm szépen a Peti Szakbizottságnak, hogy lehetővé tette, hogy elmagyarázzam azt, hogy hogyan működtetjük mi a mezőgazdaság által okozott nitrogén szennyezés felügyeletét. Megköveteljük a tagállamoktól, hogy a szennyezési zónákat azonosítsák, illetve a nitrogén szempontjából sérülékeny területeket határozzanak meg. Ezeken a területeken próbáljuk csökkenteni a szennyezést. A tagállamok ugyanakkor dönthetnek úgy is, hogy a teljes területükön végrehajtják a cselekvési tervet. Németország így tett. Tehát Németország nem választott ki nitrogén szempontjából sérülékeny zónákat, hanem az egész országban alkalmazza a cselekvési tervet. Ugyanakkor ahhoz, hogy mérni tudjuk ennek a cselekvési tervnek a hatékonyságát, az összes tagállamnak szüksége van arra, hogy megfelelő felügyeleti programokat dolgozzon ki. Ki kell választaniuk a felügyeleti pontokat ahhoz, hogy meg tudják határozni a mezőgazdaságból származó szennyezés mértékét. A részletes megfigyelés tehát, amely azonosítja a nitrogén zónákat, és amelyekre az irányelv értelmében szükség van, csak azokra az államokra vonatkozik, amelyek kiválasztanak ilyen zónákat. Hogyha olyan országról van szó, amely a teljes területére alkalmazza ezeket a szabályokat, akkor a mezőgazdasági szennyezésből származó mennyiséget kell csak meghatározni, a különösebb zónákat nem. Ami a megfigyelést illeti, a nitrátokról szóló irányelv azt követeli meg, hogy a bizottság iránymutatásokat adjon ki a mérésre vonatkozóan. Ezt 2004-ben tettük meg. Ebben elmagyaráztuk azt, hogy hogyan kell mérni a talajban, illetve a partmenti vizekben, milyen gyakran, hogyan kell mintát venni, és így tovább. Ami a megfigyelési pontok számát illeti, elmagyaráztuk például azt, hogy 300 kötőjel 1000 négyzetkilométerenként van szükség egy mérési pontra. A talajvíz mérése az adott állam földrajzi helyzetétől függ. Németországban viszonylag laza a mérési pontok hálózata, Azért, mert a cselekvési tervet az egész területén alkalmazza, a talajvízre pedig külön terv vonatkozik 1000 négyzetkilométerenként egy mérési ponttal. Belgiumban sokkal több ilyen mérési pont van, például Flandriában egy 1000 e-, négyzetkilométerre csak nem 100 mérési pont esik. Németországban ezen kívül még a régiók is részt vesznek itt, tehát a nemzeti terven felül, amelyek jelentést készítenek a nitrát irányelv értelmében, a régióknak is megvan a maguk monitorozása. Például Szászországban 1687 mérési pont van, Németország egészében a cselekvési tervben résztvevő mérési pontokból 700 van tehát már magának egyetlen régiónak, Szászországnak is több mérési pontja van, mint Németország egészének. A bizottságnak nem az volt a szándéka, hogy egy unió szintű megfigyelési rendszert alakítsunk ki. A tagállamok dönthetnek arról, hogy hogyan végzik ezt el a saját éghajlatuk, a mezőgazdaságuk, a termesztett termények függvényében tudnak erről határozni, illetve figyelembe kell venni a füves és a művelt területek arányát is. A bizottságnak tehát nem az volt a szándéka, hogy egy irányelvel vagy rendelettel harmonizálja a tagállamokban ezt a mérési rendszert. Tehát szeretnék köszönetet mondani a figyelemért, és köszönöm, hogy lehetőséget kaphattam arra, hogy elmagyarázzam ennek az irányelvnek a működését. Köszönjük szépen! Még mindig problémánk van a kérelmező internet kapcsolatával, tehát most folytatni szeretném. Megadom a szót Jár úrnak a néppárt részéről. Ja, guten Morgen und vielen Dank. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a petíciót benyújtóknak, hogy problémájukkal hozzánk fordultak. Egy olyan kérdéssel kapcsolatban, ami a gazdaságok számára nagyon fontos. Köszönöm a bizottság nyilatkozatát is. Elviekben el kell mondanom, hogy a bizottság válasza rámutat a gondokra. Mindannyian tudjuk, hogy szeretnénk csökkenteni a nitrát tartalmat a felszíni vizekben és a talajvizekben is. Ez így jó viszont akkor elemezni kell a problémát, és ehhez szükség van arra is, hogy mérőállomásokat állítsunk fel. A gond az, hogy az Európai Unióban, mint ahogy a bizottság is megerősítette, különböző módokon történik a mérés. Ha jól értettem azt, amit a petíciót benyújtó féle elmondott, nem nézik, hogy mi az eltérés a mérőállomások mérései között, a mezőgazdaságra nézve döntenek. A bizottság megállapította azt, hogy a Szászországban 1600 valamennyi mérőállomás van, de a vörös zónákban ezeknek csak egy töredékét használják. Ha európai a gond, akkor a mérőállomásokat harmonizálni kell, teljes mértékben egyetértek a petíciót benyújtókkal, hiszen mindenhol ugyanolyan módon kell mérnünk ahhoz, hogy ugyanarra az eredményre jussunk. Így mivel csak az azonos dolgokat lehet összehasonlítani egymásra, olyan, mint a középkorban lennénk. 27 különböző pénznemünk és 27 eltérő időmérésünk, hát Istennek nem így van, de hát akkor tenni kell valamit, a bizottságnak aktívnak kell lennie. Azt mondom, hogy maradjon nyitva ez a petíció, másodszorban pedig adjuk át az egészet az Agri Szakbizottságnak, hogy beszéljék ezt meg, és harmadsorban, mivel a bizottság nagyon jól válaszolt, röviden, de nagyon jól, szeretnék látni egy tanulmányt arról, hogy a mérési rendszer hogy néz ki az Európai Unióban, azért, hogy a képviselők kapjanak egy áttekintést arról, hogy hogyan alkalmazzák mindezt. Tehát, ha az egyik országban százszor többet mérnek, mint egy másikban, akkor alig ha hasonlíthatjuk össze a két ország helyzetét. Ebből adódik a probléma. Végezetül végezetül, végül a lánc végén a gazdák vannak, nekik veszteségeik lesznek, és ha jól értettem, az előbb az említett gazdaság nem okoz problémákat. Tehát maradjon nyitva ez a petíció, adjuk át az Agri Szakbizottságnak, hogy beszéljék meg, és legyen egy tanulmány arról, hogy az Európai Unióban hogyan szervezik meg a mérő állomásokat. És most kivételesen több szabályt szeretnék az Európai Uniótól arról, hogy hogyan, milyen módon határozzuk meg a talajban lévő káros anyagmennyiséget. És köszönöm a petíciót benyújtó félnek az egészet. Köszönöm. zsuszaiba a következő. So, first of all, good morning and I hope... Először is jó reggelt kívánok. Remélem, hogy mindenki és a családja is jó egészségetnek örvend. Teljes mértékben egyetértek Péterrel ebben. Azt hiszem, hogy a nitrátok tesztelésében is harmonizálásra van szükség. E, ez nem csak ennek az öt kérelmezőnek fontos, hanem több ezer gazda számára egy nagyon releváns kérdés az egész Európai Unióban. Teljesen egyetértek azzal, ami ebben a petícióban szerepel, szükség van arra, hogy az Európai Unión keresztül harmonizáljuk ezt a folyamatot. Már évek óta alkalmazzuk ezt a harmonizációt, ez egy alapvető pillére az Európai Uniónak. A harmonizáció lehetővé teszi majd azt, hogy összetudjuk hasonlítani a nitrát értékeket az egyes tagállamokban. Problémát okoz az egyes gazdák és tagállamok közötti verseny is, ezért gondoskodnunk kell arról, hogy ezek a nitrát mérések összehasonlíthatóak a tagállamok között. Igaz, hogy az összes tagállam felelős azért, hogy ezeket a mérési rendszereket létrehozza, de vaj, megkérdezném azt, hogy vajon szükség van-e a bizottságra ahhoz, hogy nagyobb legyen a hatás, hogy a harmonizáció jobban megvalósuljon. A tagállamoknak kellene segíteni abban, hogy egy homogén rendszer alakuljon ki az egész EU-ban. Egyetértünk azzal, amit a néppárt javasolt, tehát szeretnénk mi is egy tanulmányt végeztetni, ezért szeretnénk, hogyha ez a petíció nyitva maradna, azért, hogy egy kézzelfogható megoldást tudjunk adni az Európa szerte élő több ezer gazdának. Köszönjük szépen! Most a második kérelmező következik, Dieter Reisenweber, sikerült kapcsolatba lépni vele, tehát megadom neki a szót. Mr. Reisenbauer, could you please uh, press speak button? Nyomja meg a mikrofon gombot, Reisenbauer úr. Mr. Reisenweber, could you please press speak? Reisenweber úr, nyomja meg a mikrofon gombot. Okay, <laughs> we try, And it, could, and it was impossible. Okay. Megpróbáltuk, sajnos nem sikerült, tehát folytassuk. Most Müller asszonynak adom meg a szót a Renew részéről. Vielen herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Igen. Szeretnék szívélyes köszönetet mondani a petíciót benyújtó feleknek a petícióért. Tudjuk, hogy nem csak Németországban nagy gond a mérőállomások kérdése, hanem Ausztriában és más országokban is. Ezért az előttem felszólalók szavait csak támogatni tudom nyitva kell, hogy maradjon ez a petíció, amelyről állomásokat pedig harmonizálni kell. A lényeg itt az, hogy Európán belül versenytorzulást okoz az, hogy vannak olyan gazdaságok, amelyek vörös zónában vannak, és ott dolgoznak a gazdák, ők ott szembesülnek ezekkel az értékekkel, és nem tudnak jó minőségű élelmiszereket előállítani, mert nem tudnak műtrágyázni sem. Teljes mértékben megértem a petíciót benyújtó fél szemszögéből, hogy nem a nitrátot nem csak a mezőgazdaság bocsátja ki, hanem más ágazatok is, az ipar például az emberi testből is származhat, a kórházak is. Ezért nagyon is lényeges az, hogy hol mérünk, milyen talajban. Tudjuk, hogy nem feltétlenül csak az állattartás okozza magas nitrátértékeket, és nagyon sok időbe telik csökkenteni a nitrátértéket támogatjuk a petíciót, nyitva kell hagynunk ezt a petíciót, és Péter járt, teljes mértékben támogatom, szükségünk lenne egy tanulmányra, meg kellene néznünk azt is, hogy az országok hogyan mérik a foszfát tartalmat is, de hát ne csak a nitrát tartalmat vegyük figyelembe a tanulmányban, hanem a foszfát tartalmat is. Ez lenne az én javaslatom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Auken asszony, tessék. Yeah. Okay, thank you very much, and I won't prolong this. Köszönöm szépen, nem akarom tovább húzni a témát, de szerintem az ENVI szakbizottságnak is el kéne küldenünk ezt a témát. Környezetvédelmi témáról, épp annyira szó van, mint mezőgazdasági témáról. És az, hogyha nem működnek megfelelően a nitrát mérések, az botrányos. Úgyhogy szerintem az ENVI szakbizottságnak, a környezetvédelmi szakbizottságnak is küldjük tovább. Köszönöm szépen! Azt látom, hogy Deváó Keller úr a bizottság részéről ismét szót kért, parancsoljon öné a szó. Yes, thank you, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt szerettem volna még elmesélni, hogy a nyomonkövetés a nitrát irányelvben soha nem rendelkezett azzal a céllal, hogy összehasonlítson. A monitoring, a nyomonkövetés azt vizsgálja, hogy milyen mértékű a szennyezés, és azt keresi, hogy szükség van-e arra, hogy lépéseket tegyünk a nitrátszennyezés csökkentése érdekében, ami az összehasonlítatóságot illeti. Az Európai Unióban van nyugat-európai óceáni éghajlat, van kelet-európai kontinentális éghajlat, van mediterrán éghajlat, ezeket nem lehet összehasonlítani. Az éghajlati különbségek, a talajminőségek közötti különbségek miatt rendkívül nehéz harmonizálni ezeket a szabályokat. Ezért a bizottság úgy döntött, hogy a maximális felelősséget a tagállamok kezében hagyja az irányelv végrehajtására. Hadd mondjak erre egy példát. Persze a helyi gazdák szomorú helyzetét átérzem, de mi nézzük meg ö, Írországot, ahol egész évben nő a fű, nagyon sok az eső, nagyon kevés a fagy. Olyan, teljesen más a helyzet, mint Kelet-Európában, ahol nagyon hosszú telek vannak, Kevesebb az eső, és nagyon homokos lehet a talaj. Nagyon más a fű növekedésének az üteme. Szászországban például, amire az egyik petíció benyújtója utalt, a nitrát a szennyezett a talajvizek 60%-a. 2012 és 15 közötti mérések alapján. Ugyanebben az időszakban a nitrát koncentráció a talajvízben növekedett, növekedett a mérőpontok 70%-án. Ez nagyon nehéz a helyzet. Azokat a területeket, ahol az egész évben sok fű nő, ott a nitrát probléma nem annyira sürgető. Ezért a nitrát irányelv alkalmazásában különbségek vannak, mert különbözőek a feltételek, különbözőek a körülmények, és a, ezért adtunk sok felelősséget a tagállamoknak, mert ők ismerik a saját helyzetüket leginkább. Köszönöm. Köszönöm szépen. Um, going... Köszönjük szépen. Most megpróbáljuk még egyszer a kérelmezővel felvenni a kapcsolatot. There... Yes, it's okay? Igen, most működik. Oké. Okay. Mr. Richter, could you please press... Richter úr, kérem, nyomja meg a beszélő gombot. Yes, I pressed the speak button. Igen, megnyomtam a speak gombot. Halljuk önt, viszont nem látjuk és látnunk is kell önt. The camera is okay. Hát a kamera rendben van. Akkor próbáljuk még egyszer. Ott van a refresh gomb esetleg. Oh, sorry. Um, yes. So camera is okay. Elnézést kérek, a kamerának működnie kell. Sajnos nem látjuk. Milyen nyelven fog beszélni? Németül. We are not going to have the interpretation. Akkor nem fogják ön tolmácsolni, csak a német tagok fogják önt érteni. Bocsánat, hollandul, mondja az elnök. Megadjuk önnek a szót, hiszen az ön petíciójáról van szó, de én nagyon sajnálatosnak tartom a szót, hogy a másik petíciós nem tud részt venni ebben. Hát rendkívüli időket élünk. Akkor, akkor németül, németül. Akkor Péter Jár fogja nekünk elmagyarázni majd az egészet. Mr. Richter, you have a floor. Mr. Richter, please uh, press speak button. Richter úr, nyomja meg a gombot, kérem szépen. Speak button. You can talk, please.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 Vielen Dank nochmal für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen. A gond Dieter Rising Weberrel ugyanez volt, hogy hallottuk, de nem halljuk, de nem látjuk. Megengedtem, hogy Ritter úr beszéljen, bár voltak kapcsolat problémák, viszont így megengedem a másik személynek is, hogy beszéljen, németül fog felszólalni, ez a petíciós bizottság, és ez a híd az európai intézmények és állampolgárok között, ez az ön ideje, az ön pillanata. Tudom, hogy nagyon nehéz volt az ön számára az egész, kivárni a mai napot, ezért szeretném, ha beszélnem, és ezért adom meg azt, tudom, hogy megint nem lesz tolmácsolás, sajnálatosnak tartom, de tudom, hogy Müller asszony és Jár úr, akik németek, Németországból, Németországból származnak, ők értik, mert, és ők részt is vesznek ezen az ülésen. Öt percet adok. Üdvözlöm Tessék. Mr. Reisenweber, please press speak button. Reisenweber úr, kérem nyomja meg a gombot. Mr. Reisenweber, please press speak button. Mr. Reisenweber, please press speak button. Reisenweber úr, kérjük, nyomja meg a gombot. Please, the, the, the, the German interpreter can um, tell to the... A német tolmácsot kéri meg az elnökasszony, hogy mondja meg Reisenweber úrnak, hogy nyomja meg a gombot. The, the, the speak button, exactly. Mr. Reisenweber, could you please press speak button? Reisenweber, kérem nyomja meg a beszédgombot. Okay, we tried, and it was impossible, so I'm... Rendben, megpróbáltuk, de nem sikerült, úgyhogy elnézést kérek, visszaváltok spanyolra. Miután meghallgattuk a kérelmezőket, amennyire az lehetséges volt, meghallgattuk a bizottságot, illetve az összes képviselőt, az elnökség döntése az, hogy ezt a petíciót nyitva hagyjuk, illetve véleményt kérünk ezzel kapcsolatban a mezőgazdasággal foglalkozó bizottságtól, illetve az Envinek is elküldjük majd ezt, mert mind a kettő illetékes ebben a témában. Nagyon szépen köszönöm, elnézést kérek a kényelmetlenségek miatt. Az internetes kapcsolattartás egy kicsit néha nehézkes. A tanulmány, amelyet több képviselő is kért, ezt meg kell beszélnünk a koordinátorokkal, mert a koordinátorok döntik ezt el, tehát a következő koordinátori ülésen majd beszélünk erről, de addig is elküldjük ezt az AGRI, illetve az ENVI szakbizottságnak, hogy ők is véleményt alkothassanak erről. Áttérünk a következő napi rendi pontra, ez a nyolcadik, ez a 1328 per 2015-ös petíció, amelyet Renato Amoroso fog bemutatni, olasz állampolgár. Ennek a témája az olaszországi békebírák statútuma. A 214 per 2016-os petíció is ehhez kapcsolódik, ezt is egy olasz állampolgár nyújtotta be az olaszországi békebírákról. Mind a két kérelmező velünk van, tehát meg fogjuk adni a szót. Először Maria Floredi Giovanni fog szót kapni, 5 percet kap arra, hogy kifejtse az álláspontját. A vita végén pedig ismét két percet kap arra, hogy kifejtse az álláspontját. Üdvözöljük a Peti Szakbizottságban. Ms. Di Giovanni, please, please press speak button. Kérem, nyomja meg a gombot. Jó napot kívánok, és köszönöm szépen! ex kollégájuk vagyok, hiszen egy új törvény lépett életbe, mi szerint 68 évesen kell nyugdíjba mennünk, nem 75 évesen. Nagyon sok kollégámmal történt meg az, hogy 30 évnyi szolgálat után nem kaptak semmit, ami hasonlítható lenne ahhoz, amit a állandó állásban lévő bírák megkaptak. Nap mint nap dolgoztak az elmúlt 30 évben, kizárólag az olasz államnak dolgoztak. Az ügyek 50%-át első fokon ők bírálták el, kollégáim, a békebírák. Ugyanazon szabályok határozzák meg a munkájukat, mint a köztisztviselői jogállású bírák esetében. Azonban négy éves határozott idejű szerződésekkel foglalkoztatják őket. Sokkal rosszabb és bizonytalanabb tehát a helyzetük, mint a hivatásos fizetett bíróknak. Nem kapják meg ugyanazokat a juttatásokat, nincs meg ugyanaz a méltóságuk nem kapnak ugyanolyan egészségbiztosítást, és például a karantén ideje alatt semmilyen ö, támogatást nem kaptak, valamint anyasági segélyre sem jogosultak. 2017. februárjában a petícióinkat Wikström asszony petíciós szakbizottság akkori elnöke vezetésével úgy döntött a petíciós szakbizottság, hogy nyitva tartja ezeket a petíciókat, hogy az olasz kormány orvosolhassa a helyzetet. Nagyon sok papír munkával járt ez a dolog, rengeteg papírt küldözgettek ide-oda, de konkrét lépések nem történtek a helyzet javítására. Az olasz állam azt nyilatkozta, hogy bizonyos kondíciókkal foglalkoztatták a békebírákat, de a tények alapján más látunk kizsákmányolják a békebírákat, az elmúlt 30 évben ez történt. És ez nincs az alkotmányjal összhangban. Az olasz állam állításai tehát hamisak. Szemben állnak azzal, ami az alkotmányunkban szerepel, és az olasz jogalkotó a múltban 94 több tucat tiszteletbeli bírát vett fel úgy a rendszerbe, hogy nem kellett versenyvizsgát tenniük. Az igazságügyminisztériumnak van jogköre arra, hogy ezt lehetővé tegye hogy verseny nélkül kinevezzen egy jelöltet. Azt látjuk, hogy szisztematikusan alása és kiüresíti az olasz állam azt, amit az Önök Szakbizottsága, az Európai Parlament és a Bizottság elvár tőlük, elvárna az olasz kormánytól nem teszik meg tehát az elvárt lépéseket. És ez az úgynevezett Orlandó törvény, Röviden azután lépett hatályba, hogy lezajlott a petíciós szakbizottságban az egyik korábbi tárgyalás a petícióinkról. Amit az olasz kormány képviselői mondtak, az nem volt igaz, a helyzet azóta romlott, a tiszteletbeli bírákat bünteti a jelenlegi helyzet, és nem látjuk, hogy 2018 óta javult volna a helyzet. 2018-ban az Európai Bizottság elvileg el, azt látta, hogy javul a helyzet hivatalosan Olaszországban, de ez a terepen nem történt meg. Az Európai Bíróság idén, július 16-án azt a határozatot hozta, hogy az olasz békebírákat európai bíráknak kell tekinteni, és ezért ugyanolyan elbánás illeti őket, mint a köztisztviselői jogállású bírákat. Azonban az olaszországi jelenlegi helyzet tökéletesen szemben áll azzal, amit az Európai Bíróság mondott ki. A jogállamiság sérül. Azonnal befejezem, elnök asszony. Csak arra szeretnék rámutatni, hogy azok a nyilatkozatok, amelyek a szenátusban elhangzottak a békebírákkal kapcsolatban, nem jártak sikerrel a békebírák, továbbra is hátrányos helyzetben vannak, az önök előtt álló petíció benyújtója is. Kérem, tartsák nyitva ezt az ügyet, és indítsanak jogsértési eljárást az olasz állam ellen. A 99 per 76-os irányelv értelmében, hiszen a helyzet csak romlott, és az olasz állam nem teljesíti az ígéreteit. Kérem, a petíció benyújtóját, hogy most már ez zárja le a hozzászólását. Azonnal, azonnal meg is történt. Még kap két percet az összefoglalásra a végén, jó? Nagyon sok petíció benyújtó van itt jelen velünk. Jó, jó, jó, csak gyorsan még azt szerettem volna elmondani, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége forog itt kockán. Most a következő petíció benyújtának adom meg a szót. Artore Emanuela. Hallanak engem? Igen, köszönöm szépen. Manuela rámutatott arra, hogy ő négy éves szerződéssel dolgozik, én két éves szerződéssel, és semmilyen védelem nem illet bennünket, nem kapunk fizetett szabadságot, beteg szabadságot sem. Az olasz kormány nem tesz más, mint hogy ködösít az európai intézmények előtt. Az Orlandó törvényre mutatok ezzel. A helyzet igazából folyamatosan romlik. Arra szeretnék rámutatni, hogy a hivatalos olasz bírák helyzete alapján két-három meghallgatást tarthatnak egy héten. Amikor mi hét napot dolgozunk, akkor mi is szeretnénk, hogyha a köztisztviselői jogállású bírákhoz hasonlóan teljes, munka ele, teljes munkaidejű állásnak tekintenék a munkánkat, hiszen ők két-három napot üléseznek, és mi is hét napot dolgozunk. Több mint kétszer vagyok én is meghallgatáson egy héten, több mint tízezer ügyel foglalkoztam már évek során. Az Orlando miniszter azt mondta, hogy a békebírek nem teljes munkaidőben dolgoznak, ezért nem lehet ugyanolyan a javadalmazásuk. Minket csak két nap foglalkoztatnak egy héten, miközben a köztisztviselő jogállású bírákat hat napban foglalkoztatják. Ez az állítás lehetővé teszi azt, hogy továbbra is teljes munkaidőben foglalkoztassanak bennünket, abszurd módon nem tartják tiszteletben az olaszok az európai jogszabályokat, mert továbbra is hátrányos helyzetben vagyunk a díjazásunk, javadalmazásunk ö, teljes mértékben különbözik a köztisztviselő bíráktól. Nem vagyunk önálló foglalkozt, vagy önfoglalkoztatók, nem vagyunk szabadúszók. Ezek a szabályok te, ö, alásek az egyenlőséget. Például a Lampedusán partra szállt 15 migráns miatt nekem el kellett utaznom a székhelyemtől messzire, azonban nekünk nem ugyanazok a támogatások járnak egy ilyen helyzetben, mint a köztisztviselő jogállású bíráknak. Az állampolgárok egyenlősége nem valósul meg. Én azt tapasztaltam, hogy felére csökkent a javadalmazásom. Július 16-án az Európai Bíróság határozatot hozott, Azt vártuk, hogy az Európai Bíróság határozata után be fogják perelni az olasz államot, mert nagyon sok pénzzel és idővel tartoznak nekünk. Azonban az Európai Bíróság bíróságot félrevezette az olasz állam. Ha igaztalan állításokkal. Kérem, hogy ezt a petíciót hagyják nyitva, és jogsértési eljárást indítsanak az olasz állammal szemben, amíg olyan jogszabályokat nem hoz az olasz állam, ami igazságot szolgáltat nekünk. Most Pokorni Ádámnak adom meg a szót az Európai Bizottság részéről a foglalkoztatási ügyek osztályáról. Thank you very much, Madam Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a petíciók benyújtóinak is azt, hogy ilyen világosan elmagyarázták a helyzetet. Átlátjuk a petíciókban felvázolt problémákat, illetve a ma elhangzott problémákat, és az Európai Bizottságot valóban aggasztja az, ahogy a munkavállaló kifejezést Olaszország alkalmazza bizonyos Európai Uniós munkajogi irányelvek tekintetében. Különösen a tiszteletbeli bírák, tiszteletbeli öm, ügyészek és a tiszteletbeli igazságszolgáltatás más tagjainak a helyzete aggaszt bennünket, akiket nem illetnek meg azok a jogok, amiket különösen például a munkaidő irányelv biztosítana nekik valamint nem kapnak fizetett szabadságot, az anyavédelmi irányelv, a rész és teljes munkaidős foglalkoztatásról szóló irányelv sem érvényesül az esetükben. Ez utóbbi tiltja például az összehasonlítható helyzetű állandó munkavállalókkal hoz képesti megkülönböztetést. Antoni asszony is utazott, utalt a Luxemburgi Európai Bíróságra. Az az eset a tiszteletbeli bírák státuszáról szólt fős elsősorban, hogy munkavállalónak minősülnek-e. Az Európai Bizottság megállapította, hogy valóban igen, annak minősülnek. Elemeztük a törvényelő rendelet tartalmát, amit 2017. augusztusában fogadott el Olaszország, ez az úgynevezett Orlandó törvény, és valóban azt látjuk, hogy komoly területeken nem felel meg az Európai Uniós munkajognak ez a törvény. Most elemezzük az Európai Bíróság határozatát és ennek a következményeit, és azt vizsgáljuk, hogy a tiszteletbeli bíróságoknak milyen kategóriájú tagjai lehetnek hasonló helyzetben, hasonló sérelmeket elszenvedve. Például adóügyi bírák esetében is azt tapasztaltuk, hogy bár a nemzeti törvényekben más szabályok vonatkoznak rájuk, hasonlóan hátrányos helyzetben vannak, mint a békebírák. Úgyhogy nagyon is zajlik a hely, az ügyvizsgálat az Európai Bizottság részéről, elemezzük a helyzetet, nyomozunk, és természetesen frissítjük a tájékoztatásunkat, és mindig tájékoztatjuk az Európai a Parlament petíciós szakbizottságát a legfrissebb fejleményekről a munkánkkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök asszony! Thank you very much. Now has... Köszönöm szépen. Vince úr kap szót a néppárt részéről. Vince úr kap szót a néppárt részéről. Thank you, Chair. Uh, good morning. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó reggelt kívánok mindenkinek, remélem, hogy mindenki egészségben, biztonságban van, és hogy jó eredményekkel fog járni a mai ülésünk. A petíciók benyújtóival kapcsolatban és a felvetett témával kapcsolatban azt gondolom, hogy alapvető fontosságú az a munka, amit a tiszteletbeli bírák elvégeznek támogatják az állampolgárokat, és fenntartják a jogállamot. Azt hiszem, hogy a békebírák alapvető munkája nagyon fontos a társadalom számára. Az igazságszolgáltatási rendszer munkájának első lépései során. Nagyon fontos az a munka, amit az állampolgárok érdekében végeznek, elkerülvén azt, hogy még inkább túlterheltekké várjanak a bíróságok. Az igazságügyi rendszert működőképesen tartják. Ez a munka pedig alapvető fontosságú kell, hogy legyen az igazságügyi rendszer szempontjából, úgyhogy teljes mértékben a néppárt együtt érez velük. A, munk- a foglalkoztatásuk körülményei természetesen párhuzamosak, hasonlóak kell, hogy legyenek a köztisztviselő jogállású bíráik, bírókéival. Fontos látni azt, hogy halad ez az ügy, és az Európai Bíróság július 16-i döntése nagyon világos, nagyon világosan mondja ki azt, hogy Olaszország nem tartja tiszteletben a 99-es irányelvet, a részmunkaidős és határidős idő, határidőre szóló foglalkoztatásról. Javaslom, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, szeretnénk küzdeni az egyenlő foglalkoztatási körülményekért. Kérjük, hogy csak akkor zárjuk le ezt a petíciót, amikor az olasz hatóságok garantálják azt, hogy az Európai Bíróság döntése alapján harmonizálják az Európai Uniós jogszabályokkal a nemzeti jogszabályokat. Mi itt a petíciós szakbizottságban várjuk az értékelés utáni döntést az Európai Bíróság részéről is. Javasoljuk tehát, hogy maradjon ez a petíció nyitva. Köszönöm. Thank you very much. Ahora tiene la palabra el señor. Köszönjük szépen. Most eh, García de Blanco úr következik az SND részéről. Mr. Garcia, please press. Garcia úr, kérem nyomja meg a beszélő gombot. Azt hiszem, hogy most már sikerült. Jó reggelt kívánok mindenkinek, üdvözlök mindenkit. A kérelmezők az Európai Bíróságnak egy 2020. júliusi mondatára emlékeztettek, a békebírák elleni diszkriminációt a hagyományos bírákhoz képest, és ezt érdekesnek tartom, mert ez az ítélet releváns precedens teremtett a békebírák számára. tényeket kell megvizsgálni. Ezen kívül az európai bíróságok szerint mindig a nemzeti bíróságok feladata annak meghatározása, hogy a békebírák alkalmazhatóak-e egy adott helyzetben egy hagyományos bíróhoz képest. A nemzeti jogszabályban már nagyon régóta szerepelnek ezek a békebírák, tehát a szocialisták és demokraták nevében szeretném kérni, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, addig, ameddig a bolonyai bíró meg nem nyilvánul ezzel az ügyel kapcsolatban. A kérelmezők helyzetét is figyelembe szeretném itt venni. Köszönöm szépen. Thank you. Um, now has the floor Mr. Köszönjük, Zárnecki úr az ECR nevében következne, de nem látom őt az online meetingen. Ezért most inkább Evi asszonynak adnék szót. Grazie, Presidente. Dunque, buongiorno, spero mi sentiate. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlök én is mindenkit. Köszönöm a két kérelmezőnek, hogy ismét megmutatták hogy ez egy nagyon komoly kérdés. Ez egyértelmű diszkrimináció a bírákhoz képest. Már mm, túlságosan régóta húzódik ez a helyzet. Most ismét hallhattuk a kéremezőktől, hogy milyen is a helyzet, és jó lenne, hogyha foglalkoznánk ezzel. A petíciós szakbizottságban 2017. februárjában már hallottunk erről a kérdésről, úgy tűnik, hogy azóta nem változott a helyzet. Egyenlőtlen bánásmód valósul meg gazdasági és szociális szempontból a bírákhoz képest. ...2016-ban megszületett egy döntés, arról, hogy egyelően kellene kezelni ezeket a bírákat Olaszországban. Kiderült, hogy diszkriminációnak minősül ez a megkülönböztetés. A békebírák a polgári ügyek körülbelül felét kezelik, ugyanolyan módon kapják meg ezeket az ügyeket, mint a hagyományos bírák, és a döntéseiknek ugyanolyan súlya is van. Ugyanolyan képzési és egyéb követelményeknek kell megfelelniük, ugyanúgy kell végezniük a munkájukat is. tehát ők gyakorlatilag közszolgálnak vagy közalkalmazottnak tekinthetők. De az Európai Bíróság idén július 16-án, ahogy az el is hangzott, még mindig a diszkrimináció áldozatai ők, annak ellenére, hogy ugyanazt a munkát végzik, mint a hagyományos bírák a békebírák nagyon fontos szerepet töltenek be a polgárok életében, nem csak az olasz, hanem az európai polgárok életében is. Az Európai Alapjogi Karta 47. cikkével összhangban annak ellenére, hogy az ítéletek sorra születnek az ő javukra, mégsem változik semmi. ezért Olaszország ellen kötelezettségszegési eljárást kellene indítani. Amit a bizottság képviselője is mondott, eh, emiatt szeretném eh, megkérni a petíciós szakbizottságot arra, hogy tartsa nyitva ezt a petíciót, és küldjön egy levelet az olasz igazságügyi miniszternek, kérje felőt arra, hogy szüntesse meg ezt a helyzetet, ami már túlságosan régóta húzódik. Köszönöm. Köszönjük, Auken asszony következik. Auken asszony, tessék. Először is azt mondanám, hogy hagyjuk nyitva, és nyújtsuk be az EMPL szakbizottságnak, foglalkoztatási szakbizottságnak, hogy vizsgálják meg, hiszen a munka feltételekkel kapcsolatos kérdésekre vonatkoznak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Végezetül újra két percre szót adok mind a két panaszosnak. Maria Flora Di Giovanni asszony az első. Tessék. Igen, szeretem volna valamit pontosítani. A bírósági struktúrában tevékenykedünk, van ügyész helyettes, többi, és ők mind ugyanebben a helyzetben vannak. Az a törvény, amelyet az olasz kormány közrebocsátott, diszkrimináló, és nem szünteti meg a jelenlegi helyzetet. Európát kérem arra, hogy lépjen közbe. Köszönöm szépen, Átoni asszony a következő. Miss Antone, please press speak. Antone azt nyomja meg, kérem szépen a speak gombot. Most hallanak? Csodálatos. Egy dolgot szeretem volna hangsúlyozni. Jogalkotói megoldás. Olaszországban nem lehetséges, azért, mert nincs meg a politikai hajlandóság a mm, helyzet felszámolására. Azt mondják, hogy van itt egy jogsértési eljárás, stb., de nem ez a helyzet. Ez a helyzet egyirányú utca Olaszországban, mert sok éve kihasználják a tiszteletbeli bírák helyzetét és munkáját. A pályázati eljárás, stb. egy egyszerű jogászi trükk. És mindez csak ront a helyzeten. Kérném szépen hagyjuk nyitva ezt a petíciót, és vizsgálják meg, esetleg jöjjenek szóba a gazdasági szankciók, mert csak a rendezett helyzet szüntethetné meg az egészet. A mostani helyzet nem hatékony. Itt már évek óta jelenlévő dolgokról van szó. És köszönöm szépen, hogy meghallgattak bennünket. Köszönjük szépen a kérelmezőknek. Meghallgattuk őket, az Európai Bizottságot, illetve a képviselőket, a parlamenti frakció képviselőit. Az elnökség egyetért azzal, hogy ezt a petíciót tartsuk nyitva. Az Európai Bíróság ítéletének a szövegezését kell alapul venni, ugyanis ők elismerték a békebírákat az egyik tagállamban, mint valós szolgáltatásokat nyújtó, illetve visszatartó erővel rendelkező funkciókat. Tehát az olasz igazságügyi minisztériumnak egy levelet fogunk küldeni, amelyben megkérjük őket arra, hogy magyarázzák el nekünk, hogy hogyan fogják végrehajtani az Európai Bíróság ítéletét illetve megkérjük a bizottságot arra, hogy adjon át nekünk mindenféle információt azután, hogy megvizsgálta ennek az ítéletnek a végrehajtását, illetve az, hogy hogyan fogja az olasz kormány ezt az ítéletet végrehajtani. Áttérhetünk a következő, a 9-es napi rendi pontra, ez pedig egy beszámoló egy misszióról, egy látogatásról, amelyet Bulgáriába tettünk február 24 26-a között. Most fogjuk a jelentéstervezetet is megvizsgálni. Én voltam a delegáció vezetője, ezért röviden elmondom, hogy miről is szólt valójában ez a látogatás, és miről szól a jelentés. Illetve az ajánlásokat és módosítókat is bemutatom, amelyeket be lehet még nyújtani november 16-áig. Tehát 2020. február 24-e és 26-a között látogattunk Bulgáriába. A számos benyújtott petícióval kapcsolatos helyzetet akartuk megvizsgálni. Az egyik legfontosabb cél az volt, hogy megértsük, hogyan alkalmazzák a szerződéses kötelességeket Bulgáriában. A delegáció tagjai megfigyelték, hogy a létező rendszert jogi komplexitás jellemezte a szerződéses tárgyalások szakaszában, a az adósságok beszedésekor, illetve a helyi jogorvoslati lehetőségek használata során is. Számos javító javaslatunk volt, például a jogbiztonság megteremtése a bankok, beruházások, beruházók számára, illetve a fogyasztók védelmét illetően. Azt javasoltuk, hogy nagyobb függetlenséget kellene adni a Fogyasztóvédelmi Bizottságnak, a a jóhiszemű adósok számára egy adósságkönnyítő mechanizmust kellene létrehozni. Ezen kívül egy hatásvizsgálatot is szeretnénk végezni a 2019. decemberében bevezetett módosítások hatékonyságával és alkalmazásával kapcsolatban. A montanai látogatás nyomán a delegáció tagjai úgy döntöttek, hogy az 1408 per 2012-es petíciót le kellene zárni. Tehát miután meghallgattuk a kérelmezőket, beszéltünk a helyi érdekelt felekkel, úgy döntöttünk, hogy ezt a petíciót érdemes lenne lezárni. Most adok egy percet a jelenlévő tagoknak, a delegáció tagjainak, hogy hozzászóljanak. Először is a népát részéről Vince úr kap szót. Okay. Um, now it's not connect, so úgy tűnik, hogy Vince úr kapcsolata nem működik. Christian Teres következik akkor, utána pedig Tatjana Zdanoka. Okay, so now um, has... Zdanoka asszony következik. Do you hear me? Yes, perfect. Yes, perfect. Yes. Hallanak engem? Jó reggelt kívánok mindenkinek! Először is, ha szoba került a bulgáriai látogatás, először is köszönetet mondok az elnöknek, az elnökségnek és a titkárságnak, főleg a titkárságnak azt, hogy ilyen hatékony programot állítottak össze a számunkra, és köszönöm, hogy ennyire mindenre kitérő jelentést készítettek el a tényfeltáró misszióról. Nagyon sok személy nyújtott be petíciót, és ők most mindannyian az ajánlásokat várják, illetve a lezárást. Nekünk pedig meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt, hogy megoldjuk a azokat a problémákat, amelyek a petíciókban megjelennek. Néhány javaslatot beküldtünk az ajánlásokhoz és következtetésekhez, és örülünk annak, hogy figyelembe is vették ezeket. Főleg az ötödik pontra gondolok az ajánlásoknál. amely az olyan mechanizmusokról szól, amely a bankok és más pénzügyi szolgáltatók magatartását szankcionálja, akkor, ha olyan szabályokat próbálnak megérvényesíteni, amelyek megsértik a fogyasztói jogokat. A bolgár nemzeti bank esetében úgy éreztük, hogy nem igazán hajlandóak javítani a helyzeten. Ezen testet esetében éreztük ezt. És itt most a tizedik pontról is beszélnék, hiszen az említi meg a Bolgár Nemzeti Bankot, a magánbankoknak világos hitelnyújtási szabályokra van szükségük, hogy védjék a fogyasztókat az uniós jognak megfelelően, és erről a Nemzeti Banknak kell gondoskodnia. Viszont nagyon hatékony volt az ombudsmannal való találkozónk. Az ombudsman elmagyarázta, hogy mit tett a szobaforgó problémával kapcsolatban. Benyújtottunk egy ajánlást a 15. pontra. Az ajánlásunk az, hogy egy szolid jogi keretet biztosítsunk, amely, lehet, amely lehetővé teszi azt, hogy ne adják el a tulajdont, az adósok tulajdonát egy bizonyos pontig, és a petíciók sok, mivel a petíciót benyújtók közül néhányan elmondták, hogy úgy adták el a tulajdont a fejük fölül, hogy meg sem várták az első fokú bíróság döntését. Ez lenne az ajánlásunk. Egyébként pedig elégedettek vagyunk azzal, ami a jelentésben szerepel. Ami a montanai látogatásra vonatkozó ajánlása kapcsolatos, az szeretnénk, hogy az, elnökséget folyamatosan tájékoztassák arról, hogy ott mi zajlik, hiszen a petícióban megjelent ez a helyszín. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Vince úrnak adok szót, látom, hogy ő itt van. I am here, and I hope you can. Igen, itt vagy. Itt vagyok, remélem, hogy hallanak. Nagyon érdekes tényfeltáró látogatás volt. Számomra ez volt az első, és eddig az utolsó. Nagyon összetett témával kellett foglalkoznunk. Először is a fogyasztók panaszaival, akik jelzálog szerződéseket kötöttek. A szerződéses kötelességek rendszere főleg a tárgyalási szakaszban, az adósságbeszedésekor, illetve a jogorvoslatok során. A jogi tájékoztatással kapcsolatban hiányosságok vannak, nehéz megfelelő információhoz jutni, mielőtt valaki szerződést köt egy pénzintézettel. még mindig nem volt százszázalékig világos, hogy hogyan működik a rendszer. Képzelhető, hogy akkor a polgároknak mennyire nehéz lehet megbízhatóan tájékozódni. Egy másik fontos elem, amit érdemes megemlíteni, az, hogy a látogatás tapasztalatai alapján azt kell, hogy mondjam, hogy azok az ajánlások, amiket elkészítettünk, azok előrelépést jelenthetnének. A polgárokat nem szabad magukra hagyni ezekben az esetekben, amikor a, az otthonuk lehet esetleg veszélyben. Egy olyan jogrendszerre lenne szükség, amelyben erős garanciák vannak, és amelyek megelőzik a visszaéléseket. A jelzálog jogban, a polgári eljárás jogban változásra lenne szükség, illetve erősebben kellene védeni a polgárokat Bulgáriában. De az ilyen védelmet minden tagállamban biztosítani kellene. Tehát Bulgáriában jelentős munka áll még előttünk. Köszönöm szépen. Köszönjük. Most Szlavakov úr következik. Mr. úr, kérem szépen nyomja meg a mikrofon gondot, gombot, sikerült. Buongiorno. Buongiorno, grazie onorevole Monserrat. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Sok засяга много Szeretnék köszönetet mondani a delegáció összes tagjának. A kiküldetés során együtt dolgoztunk, azt gondolom, hogy objektív a jelentés, és az igazsági minisztérium már megtette az első lépéseket a helyes irányba. Az Európai Parlament kapott egy módosító indítvány tervezetet amely ö, megoldhatja az örökös adósok problémáját. Biztos vagyok benne, hogy Bulgária az ajánlásokat figyelembe fogja venni. Ami a kereskedelmi bankokat illeti. Világos, hogy a Bolgár Nemzeti Bank nem kommunikál nagyon jól a kereskedelmi bankokkal, és kaptunk egy ígéretet arra, hogy meg fogják változtatni ezeket a zavarba ejtő szerződéses feltételeket a jelzálók hitelszerződésekben. Reméljük, hogy ez valóban meg is történik. Hogy az átlag fogyasztók is megértsék, hogy mit írnak alá. Hiszen jelen pillanatban nincs mindenkinek jogi képzettsége és remélem azt, hogy a Bolgár Nemzeti Bank a felelősségével kapcsolatos elvárásoknak meg fog felelni. Hosszú időn keresztül elhanyagolták ezt a problémát, Remélem, hogy a múlté lesz ez a probléma, és nagyon hasznos volt számunkra ez az egész misszió, a látogatásuk. Köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett a látogatásban. Köszönöm szépen, most pedig Padraszú asszony kap szót. Parancsoljon. Patrasku, asszony, kérem szépen nyomja meg a mikrofon gombot. It's not working. Nem működik, sajnos, nagyon sajnálom. Úgyhogy mielőtt ezt a napirendi pontot lezárjuk, emlékeztetni szeretnék arra, hogy a módosítók benyújtásának a határideje november 16-a délután 3 óra. Köszönöm szépen! Folytatjuk a tízes napi rendi ponttal. 2019, presentada por el señor Stefan Stefan Jakob Dams petíciójára 690 per 2019-esre térünk át a lengyel jogállam helyzetéről. Most először ő kap szót 5 percben. Mr. Dams, please press speak button. Dams úr, kérem, nyom. kérem nyomja meg a mikrofon gombot. Mr. Dams, please press speak button. I'm so sorry. Can, you call um, him while I'm giving the floor? Nagyon sajnálom. Kérem, próbálják meg felhívni őt addig, amíg én a bizottságnak adom meg a szót. Megpróbáljuk addig a technikai problémákat megoldani. Bártos Márcinyák úrnak adom meg a szót, az Európai Bizottság igazságügyi osztályáról parancsoljon. Jó reggelt kívánok, hallanak engem? Igen. Nagyszerű. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, hogy megengedik, hogy a bizottság szolgálatai ezzel a petícióval kapcsolatos megfigyeléseit elmondja. A lengyel igazságszolgáltatással kapcsolatos állításait megvizsgáltuk Margarit Kusma kollégámmal a DG Center részéről, és remélhetőleg ő majd az állatjóléti szabályokra fog kitérni. Az Európai Bizottság nem sokára benyújtja írásos reakcióját erre a petícióra, ami a lengyel igazságügyi szolgálatok általi megkülönböztetést illeti, nagyon alaposan megvizsgáltuk a petíciót, és arra a következtetésre jutottunk, hogy a petíció benyújtó nem tudta felmutatni azokat a, az elemeket, amivel kellőképpen alá tudja támasztani azt, hogy nemzetisége miatt diszkrimináció élte az állat jóléti jogszabályok megsértésével kapcsolatos eljárás során. Az Európai Bizottság egyedi esetekben nem tud fellépni, akár az egyik fél támogatására sem. A nemzeti bíróságoknak sem tud instrukciókat adni az Európai Bizottság. Ezt ezért a ombudsman vagy más nemzeti hatósághoz való fordulással tud jogorvoslatot találni a problémájára a petíció benyújtója. Az e-justice portál segítséget nyújt ebben, ami pedig az jogállamiság helyzetét illeti, Lengyelországban az Európai Bizottság folytatja az általános vizsgálatot, és elkötelezett amellett, hogy az Európai Uniós értékeket tiszteletben tartsa minden tagállam, az más államok állampolgáraival kapcsolatban is. Az is nagyon fontos, hogy működőképes földpiac legyen minden tagállamban, az Európai Uniós jogszabályok vonatkoznak egyébként a gazdaságok, vagy mezőgazdasági termelésre alkalmas földértékesítése kapcsán, valamint a tőkeáramlása, illetve letelepedés joga is Európai Uniós törvény. Nagyon sok tagállam, mivel ennyire fontos gazdasági tényező a mezőgazdasági terület, különleges szabályokat fogadott el a ilyen területek kereskedelmével kapcsolatban. A diszkriminatív megközelítés a mezőgazdasági területhez való jutás tekintetében az Európai Uniós jogszabályok értelmében jogszerűtlen, erre a következtetésre jutottunk nemrég, ami pedig az állatjóléti szabályokat illeti Margaret Kusma kollégám tud ehhez hozzászólni, hogyha igénylik. Köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen. Kúzdje asszonynak adom meg a szót a Szente főigazgatóság részéről. Tessék. Ms. Kuzma, could you please press speak button? Kuzma asszony, kérem nyomja meg a mikrofon gombot. Ms. Kuzma, could you please press speak button? Okay, <laughs> now it's the petitioner here with us, so I'm going to give the... A kérelmező viszont most itt van velünk, tehát most megadom neki a szót. Jakob Dams következik. Mr. Dams, could you please press speak button? Dams úr, nyomja meg kérem a beszédgombot. Okay, we have problems with... Itt uh, problémák vannak, a kérelmező sajnos nem tud kapcsolódni, úgyhogy most ismét megpróbálom Kuzma asszonynak megadni a szót az egészségügyi főigazgatóság nevében, hát ha ez sikerül. Látom, hogy itt van, látom, hogy csatlakozik az üléshez. Push speak button, please. Nyomja meg kérem a beszédgombot. Kuzma asszony, kérem, nyomja meg a beszédgombot. Mrs. Kuzma, do you hear us? Kuzma asszony hall minket? I know that, you know, it's a little bit chaos, but it's... Tudom, hogy egy kicsit nehézkes ez, de hát ez ilyen. Most láttuk a kijelzőt, láttuk a kérelmezőt. Próbáljuk meg vele, ha lehet. Okay. No, um, it, it's impossible. Uh... Hát ez nem fog menni. Nem tudunk kapcsolódni sem a kéremező, sem pedig Kuzma asszonyhoz, úgyhogy most megadom a szót a képviselőknek. Először is uh, Van Hoover úr az a néppárt nevében. Ja, schönen guten Morgen von szép jó reggelt kívánok. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy ennyit fáradoznak azon, hogy még ilyen nehéz körülmények között is eh, levezényeik az ülés. Nagyon sajnálom, hogy a panaszos nem hallhattuk, és nem hallottuk azt sem, amit a bizottság eh, egyik része el akart mondani. Én úgy érzem, hogy ha mai nap nem jön össze ez az egész, akkor adjuk meg a panaszosnak a lehetőséget arra, hogy majd valamikor beszéljen, hiszen meg kell adnunk a lehetőséget arra, hogy a petíciós beszéljen a parlamentben, és e, ezért nehéz konkrétan reagálni a petícióra, hiszen nagyon összetett mezőgazdasági kérdésről van szó. A petíció a külföldi állampolgárságú gazdálkodók elleni diszkriminációról, lengyel diszkriminációról szól különböző kis sajátításokról van szó, ellenszolgáltatás nélkül. A tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, hogy minden állampolgárt ugyanolyan bánásmódban részesítsenek, és az állampolgároknak megvan a joga arra, hogy szabadon munkát, vállal, munkát vállaljanak. A állampolgársági alapú megkülönböztetés nem lehetséges a petícióban diszkriminációról van szó, arról, hogy a lengyel hatóságok alkalmazták ezt. Az Európai Bizottság sajnos konkrétan még nem válaszolt, a végső válaszát a bizottságnak még nem is kaptuk meg, ezért jó lenne, ha kivárnánk azt, hogy a panaszos mit mond, nyitva kellene ezt hagyni, meg kellene hallgatni a petíciót benyújtó fél véleményét. Én azt mondom, hogy egy másik alkalommal mindenképpen beszéljünk még erről a petícióról. Köszönöm szépen. Szaliva úrnak adok most szót az SND részéről. Igen, először is szeretnék köszönetet mondani a panaszosnak, hogy benyújtotta a petíciót, és rámutat diszkriminációs kérdésekre. Uniós állampolgárok szembesülnek Lengyelországban diszkriminációval egy fontos és alapvető jogérvényesítés esetében, a tulajdonlás esetében. Ez a külföldi gazdálkodókat érinti, akik lengyel gazdaságokba fektettek be nagy mértékben. Lengyelországban eszközölték ezeket a beruházásokat még Lengyelország uniós csatlakozása előtt. A föld eladásáról, vételéről van szó. Lengyelország derogációt kapott még akkor, amikor az Unióhoz csatlakozott, és a szabályok értelmében a lengyel termelőföldet védeni kell. Más uniós tagállamok állampolgárainak engedélyre van szüksége a belügyminisztérium részéről, hogy földet vásárolhassanak. Mindez, minek egy oka van, azért, mert Kelet-Európában olcsóbb az élet, mint nyugaton. Az uniós a lengyel jogok földre vonatkozóan nem alkotmányosak. és a mentességi eljárás is egy jogtalan kisajátítási szabálynak minősül. A szabály közvetlenül megsérti az uniós jogot. Az Európai Unió szabálya lehetővé teszi, hogy a termelőföld adásvételét szabályozzák, de itt a közérdekre kell hivatkozni, a szabályoknak arányosaknak kell lenniük, és nem diszkriminálhatnak más uniós állampolgárokkal szemben, nem részesíthetik előnyben a lengyel állampolgárokat. Nem közvete, közvetlenül diszkriminálnak a lengyel szabályok, de a korlátozások az arányosság elvének lehet, hogy nem tesznek eleget. Ezért kérem az elnök asszonyt arra, hogy hagyják nyitva a petíciót, és az Európai Bizottságot is, hogy indítson el egy nyomozást, mégpedig a lehető leghamarabb vizsgálja meg azt, hogy az új rendelet az uniós jogot megsérti-e. Lengyelországnak módosítania kell akkor a törvényét azért, hogy minden diszkrimináció formát felszámoljon, amely jelenleg érvényben van más uniós tagállamok állampolgáraival és vállalataival szemben. Zlatowski úr a következő, tessék. Am I heard? Am I seen? Yes, perfect. Hallanak és látnak? Igen. Jó napot kívánok! A, az ügy világos. I, itt egyáltalán nem beszélhetünk diszkriminációról, ugyanis a panaszost egy lengyel bíróság állatkínzás miatt ítélt el. Az, az első fokú bíróság és a második fokú bíróság is elítélte. A semmitőszék is nyilatkozott. Itt a mm, kérdés az, hogy hogyan bánt a panaszos az állatokat, nagy botrány volt abból. Lengyelországban a sajtó cikkezett erről, és én egyáltalán nem látom azt, hogy hogyan is lehetne ebben az ügyben diszkriminációról beszélni. Csak a, az állatok diszkriminációjáról beszélhetünk itt. Ezért mi úgy érezzük, hogy erről a kérdésről egyáltalán nem kellene már beszélni. Zárjuk le. Köszönöm szépen, Auken asszony a következő tessék. Igen, elnézést. Sajnálom, hogy nem hallottam a másik bizottsági tagot és a panaszost. Én engem nagyon meglepett ez a petíció. A zöldek általában véve szkeptikusan állnak a lengyel igazságügyi rendszerhez, de azért ez az ügy szerintünk sem kellene, hogy az asztalunkon legyen. ha Lengyelországban a bíróságügyel van valami gond, akkor az emberjogi bírósághoz kell fordulni. Nem igazán látjuk, hogy hogyan tudnánk mi foglalkozni mindezzel. Én nem örülök annak, ha az ECR-nek kell igazat adnom, de ezúttal igazuk van. És úgy érzem, hogy nincs semmiféle olyan bizonyítékunk, amely meg alátámasztaná a vádakat. Úgy érzem, hogy mi hogy ez nem a mi hatáskörünkbe tartozik, és javaslom, hogy zárjuk le ezt a petíciót. Um, okay. Okay, now Can we try with the petitioner? Köszönöm, akkor megpróbáljunk beszélni a panaszossal. Jakob úr, tessék. Most hallanak? Igen, halljuk Önt és látjuk Önt. Jó napot kívánok, szép jó napot kívánok mindenkinek. Azért írtam meg ezt a petíciót, mert az állattartókat üldözik különböző kétes gyanúval, kisajátítanak egy csak nem 250 ezer eurós állatállományt, és a 77 hektáros földtulajdont is, akkor ha egy-két rossz állapotban lévő állatot találnak. A 2003-ban az előző tulajdonosnak adták vissza az egészet. Itt hivatkoznék az Európai Bíróság joggyakorlatára. C 235-ös ügyre, egy 2019 májusi ügyről van szó. Magyarországban voltak hasonló jellegű kisajátítások, és akkor az Európai Bíróság egyértelmű ítéletet adott közre Lengyelországban, az ECA 116-os ügyben kérelmeztem az előzetes döntéshozatalra döntéshozatalt, ugyanis Lengyelországban kisajátítják a tulajdont, és közben elindítanak egy állatvédelmi eljárást is. Viszont a, nem vették figyelembe azt, hogy én az Európai Bíróságnál egy előzetes döntéshozatalt kértem. Lengyországban ezeket nem veszik figyelembe. 2020. január elején a második, másodfokú bíróság is rábolított a kisajátításra az bejöttek a, a lakásomba, minden ott volt még, bútorok, fotók, minden, és házkutatási engedély nélkül. Ez így nem jogállam. Lengyelországban a külföldieket már nem védik. Az állatvédelem egy dolog, de a petícióban ez csak az egyik rész. Kisajátítanak. Van egy másik ügy, Ármin Stoker ügye, 2000 hektárt sajátítottak ki tőle. Vannak más gazdálkodók is, akik közös vállalkozásokat kezdtek lengyel, lengyel állampolgárokkal együtt. Évekig azt vetik a szemükre, hogy valamilyen strómannal dolgoznak. Kaczynski egy hivatalos pártnapon évek ezelőtt azt mondta, hogy a lengyel bírók a tulajdonlási kérdésekben lengyel ország oldalán kell, hogy döntsenek. Én 18 évig éltem ebben az országban, nem ö, viseltetek semmiféle ellenséges érzülettel az ország iránt, viszont ami ott zajlik, a kisajátítási eljárásokban konzervatív bírókat helyettesítik a korábbi bírókat. A PISZ rendeli meg a különböző ítéleteket. Európa pedig nincs is tudatában annak, hogy a kis bíróságokban is mennyire elére haladott a helyzet. Július végén a Nevoi bíróság azt kérte, hogy a birtokháborítással kapcsolatos kérelmemet fogadja be, de a bíróság, de még semmi sem történt. Polgárjogi eljárásokban kell majd később, már ha egyáltalán kártalanítanak, további kártalanítást kérni. A külföldi tulajdon kifosztásáról van szó, amit az állam akar. Itt a lengyel magánszemélyek meggazdagodására ö, fosztanak ki, vagy zajlik a kisajátítás. Itt jelen esetemben a korábbi tulajdonos kapta vissza az egészet. Nehéz itt öt percben mindent elmondani, de kérem nézzék meg, kérem, hogy Lengyelországgal szemben is indítsanak olyan jogsértési eljárást, mint Magyarországgal szemben. A C 235 per 17-es 2019 májusi ügy csak nem egy az egyben ráhúzható Lengyelországra is. Az Európai Bíróság ítéletéről van szó. Lengyelország ezt nem veszi figyelembe. Lengyelországban kineveznek az unió, ha az uniós jogot emlegetem, azt mondják, hogy ez Lengyelország, és itt lengyel jogot alkalmazunk. Nem tudom, hogy mennyi időn van még, de ez őrület. Nem veszik figyelembe a magántulajdont, kisajátítják, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül lehet, hogy én is hibát követtem el, de ez nem arányos azzal, ami ott jelenleg zajlik. Ismerek más ilyen esetet, legalább 140 közös vállalkozásban esetében történik kisajátítás Lengyelországban a PISZ képviselője azt mondja, hogy ő csak a büntető eljárásra hivatkozott. Büntető jogi szempontból kompromitálják az embert, megpróbálják börtönbe zárni, és közben kisajátítják egy polgárjogi eljárásban, és aztán az ember nem is tud védekezni. Ez a rosszabb, mint 2004-ben, amikor Lengyelország belépett az EU-ba. Akkoriban 2004. május 1-én lépett az EU-ba, akkor egy Európa barát hangulatú ország volt. Kérném, kérném zárja le, mert lejárt az ideje, szól közben az elnök. Igen, köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kuzma asszony, a nem még mindig nem tudunk vele kapcsolatot teremteni, akkor Peter Jár következik. Ja, vielen Dank nochmal, dass ich das Wort ergreifen kann. Köszönöm szépen, hogy szót kaphattam. Szeretnék csatlakozni ahhoz, az, a kollégámhoz, aki azt mondja, hogy hagyjuk nyitva a, problémá, a petíciót, hiszen ha az egész kérdéskört nézzük, akkor itt felvillan a piros lámpa a fejemben, itt kisajátításról van szó, ellenszolgáltatás, ellenérték nélkül, teljesen mindegy, hogy hogy nézzük, hogy hibát követett el, olyan dolgok történtek, amelyeket korrigálni kell, de hát akkor a jogalamiságnak vége van, ha ellenértéket nem kap az ember, ha kisajátították a vagyonát. És semmiféle ö, fellebezési jogorvoslati lehetőség nincs, egész egyszerűen csak kisajátítanak a házát és a tulajdonát átveszi az új tulajdonos mindenféle kártalanítás nélkül. Azt mondom, hogy hagyjuk nyitva a petíciót, nem vagyunk jogi szakértők, küldjük át a jogi szakbizottságnak, és nézzék meg azt, hogy az Európai Bizottság, vizsgálják meg, hogy az Európai Bizottság jogá, sértési eljárást indíthat-e. Mondom, ellenérték nélkül kísérletítás, akkor vége a jogállamiságnak. Beszélnünk kell a lengyel kollégáinkkal, ez így nem lehet. Ha valami korrigálni kell, akkor is biztosítani kell a jogorvoslati lehetőséget, vagy a feleviteli lehetőséget, és az ellenérték szolgáltatást is. Ha nem, akkor az nem egyeztethető össze a jogállamiság elveivel és küldjük át az egészet a jogi szakbizottságnak, ahol újra előterjesztik a jogi helyzetet. Mert ha itt azt, most itt a nettó értéket nézem az egésznek, akkor kísérletításról volt szó ellenérték ellenszolgáltatás nélkül, ez összeegyeztethetetlen a jogállamiság elvével. Köszönöm szépen. Thank you. Now has the floor Mr. Zarnecki. Köszönjük, most Zarnecki úr a szó. Ö, illetve nem, mert már nincsen csatlakozva. És nem a Santé főigazgatóságot nem lehet elérni mégsem? Mert láttam, hogy ott voltak a képernyőn. Oké, okay, perfect. Akadtak problémák. Úgyhogy most lezárásként ismét két szót fogok adni, két percben szót fogok adni Dámszúrnak, hogy lezárja a vitát. Ja, vielen Dank. Igen, köszönöm az utolsó szó jogán. Kérném, hogy ne úgy értsék a petíciómat, hogy én Lengyelország ellenes, mert én megszerettem Lengyelországot. Nagyon sok jó ember van ott. Csak az állapotok. Azt látom, hogy 2003-ban én ott hogyan szereztem meg a tulajdonomat, és 2004-ben az egyik járási bíróság a az ingatlan szerzésemet jogosnak nyilvánította, és akkor most ennyi év után ö, kisajátítják az egészet, az őrület. Az említett bírósági ítélet 2017-es ügy esetében teljes mértékben Lengyelországra is ráhozható, Lengyelország esetében is alkalmazható. A PISZ az egy ideológia, főleg Kaczynski úr esetében. Ők úgy gondolják, hogy ha eladnak egy darab ö, földet, akkor vesztenek Lengyelországból. Én nagyon sok jó embert ismerek Lengyelországban. A, az igazságosság pártja a PISZ, akkor kérem szépen teremtsenek is igazságosságot, de az, ami itt zajlik egyelőre, az nem igazságos. Ezért kérném azt, hogy a petíció maradjon nyitva, és talán a helyszínen is alkossanak képet maguk, maguknak a helyzetről. A bíróság döntését nem veszik figyelembe. Én most nem kapom meg a leveleket sem Lengyelországból, nagyon sokat írtam oda. Az, hogy hogyan léptek be a házamba, az kétségbejtő. a, én Európa párti vagyok, és Lengyelországban is sok az Európa párti, csak jelenleg a nacionalizmus, és főleg Kaczynski ideológiája, aki egyébként az állatvédelem mellett elkötelezett, viszont ezt instrumentalizálta, ezt felhasználja eszközként külföldi gazdálkodók ellen. Kérném, zárja le szó közben az elnök. Köszönöm szépen. Kérem szépen, foglalkozanak a petícióval. Köszönöm szépen. Zlatoszki úr kér szót, tessék. Szanowni Państwo, uważam te słowa, które... Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, az elhangzott szavakat. A petíció benyújtóinak a szavai botrányosnak hallatszanak. a jog és igazságoság pártjával, vagy Jaroszláv Kaczynszkivel kapcsolatosan mi köze van ennek? Semmi. Az egész ügy egy 2010-13-as esetre júlik vissza, amikor a jelenlegi kormányzó párt, a jog és igazságoság pártja nem volt kormányon. Ráadásul a petíció az állat jólétről szól, és a petíció benyújtója azt állítja, hogy az állatjóléti szabályok túlságosan szigorúak Lengyelországban. Miről beszélünk most? A petícióról, vagy a lengyel kormány bírálatát akarjuk itt most folytatni. Szerintem a petíciót le kell zárni, a petíció benyújtójának szavai pedig szerintem botrányosak. A kormányzó pártnak semmi köze nincs az ő esetéhez. Köszönjük szépen Zlotowski úr, miután meghallgattuk a kérelmezőt, a bizottságot és a képviselőket, sajnos a bizottság másik képviselőit nem tudtuk elérni. Az elnökség azt javasolja, hogy ezt a petíciót hagyjuk nyitva, és ahogy a bizottság ezt javasolta, írásban adjunk erre választ. Tehát kérjük meg a bizottságot, hogy miután meghallgatta a kérelmezőt, illetve a képviselőket, írásban válaszoljon erre a petícióra. Köszönjük szépen! Ezzel lezártuk a petíciós szakbizottság délelőtti ülését. Délután 1 óra 45 perckor visszatérünk, és akkor folytatjuk tovább a napi rendünkkel.